Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je vous invite à... Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet, mert megnyitom a Költségvetési Szakbizottság mai ülését. Kérem önöket, hogy a napi rendet fogadjuk el, de annyit hozzátennék mindenképpen, hogy a rendelkezésre állás miatt a négyes, tehát a, a praktikusokból a négyes napi rendi pontot, ami nem más, mint a, a magas szintű munkacsoport, a saját erőforrásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoport beszámolóját 10-30 hallgassuk el Lamassur úr és Káfin úr akkor fog rájönni. Tehát 10 óra 30-kor kerül ez napirendre? Nincs ellenvetése senkinek? Jó, akkor az elnök bejelentéseivel kezdeném. Először is a pénzügyi rendelet felvizsgálatával kapcsolatban két delegált aktust kaptunk az Európai Bizottságtól, a Költségvetési Szakbizottságnak és a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságnak a felelősség köréhez tartozik ez, mindenki megkapta ezeket a delegált aktusokat. Georgieva biztos asszony arra kéri az Európai Parlamentet, hogy a 105 per 6-os parlamenti házszabály értelmében járjunk el. A két illetékes szakbizottságtól azt várja, hogy ne legyen ellenvetése A decemberi plenáris ülésre kívánjuk ezt benyújtani. Az a célunk, hogy ezzel könnyítsük a teljes pénzügyi évre vonatkozó szabályok végrehajtásának könnyítését gyorsabb megvalósulásán. Úgy látom, hogy senkinek sincs ehhez hozzá fűzni valója. Jó rendben. A az október 28-ai koordináti ülésen hozott javaslatokkal kapcsolatban a halászati bizottság közösen az elsőt a szocialista kapják, Mauritániát a néppárt kapja, a KKV-s jelentést, a KKV-k, amelyek fontosak az Európai Unió munkahelyteremtés és gazdasági növekedésében. Ezt a jelentést eh, a GUE kapja. A DEVE-vel közösen eh, a az 55-ös vagy 54-es házszabály értelmében, valószínűleg az 54-es értelmében, de ezt majd eldöntjük, az Afrikával kapcsolatos eh, jelentésben társult szakbizottságunk Költségvetési Ellenőrzési Bizottság a civil szervezetek finanszírozása az uniós költségvetésből témájában az 54-es házszemály értelmében társult szakbizottsági státuszunk elismerését kérjük az eurózóna költségvetési eh, eh, ellenőrzés megint csak az 54-es házszabály eh, értelmében a koordinátorokkal majd fogunk erről ma beszélni. Hallassuk a meghallgatásokat. Az állami banki eh, hitelek a kkv támogatására. Az ITRE szakbizottságtól kaptunk egy megkeresést egy misszió Líbiába és Jordániába. A Libe, nos erre a küldetésekre meghívjuk a Libe illetékesét. Ezek voltak az alapvetően mm, legfontosabb információk, amelyeket meg akartam önökkel összetani. A szeptemberi októberi üléseink eh, jegyzőkönyvét mindenki megkapta, hogyha nincsen senkinek ellenvetése, akkor a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekinthetjük, úgy érzem. És az a bejelentések végéhez érkeztünk, és folytassuk a e, egyeztető bizottsági e, tárgyalások eredményével. A plenáris szavazást követően 21 napunk van. Tize, péntek 13-án, illetve pontosabban eh, szombat 14-én eh, hajnali órákban sikerült lezárnunk eh, ezt. A luxemburgi pénzügyminiszter elnökölt a soros elnökség eh, nevében. Péntek 13-ról akkor még eh, azt gondoltuk, hogy egy szerencsés nap lesz. Tudtuk, hogy eh, akkor még nem tudtuk, hogy ez egy fekete péntek lesz. Ez egy sötét nap Franciaország és Európa számára. Nagyon a tanács, aki részt vett az egyeztető bizottság ülésen, az láthatta, hogy, az, hogy a tanács képviselői a szolidaritásukról tettek tanúbizonyságot, nagyon megindító volt az, ahogy megemlékeztek a párizsi barbár cselekmények áldozatairól, amely egyébként nem csak Párizst nem csak Franciaországot, hanem Európa egészét ért támadás, hiszen tulajdonképpen a, a, a veszély fenyegeti a mi életünket, ahogy az európai éles stílusunkat, a gondolkodásunkat, az egész európai berendezkedést. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett az Egyeztető Bizottság ülésen. Manuel egy Dream Teamnek, államcsapatnak nevezett bennünket, nem teljesen alaptalanul, Gerard Deprének is köszönettel tartozunk, aki a többi szakasz költségvetését védte. Jans Geyernek is köszönettel tartozunk, aki állandó előadója az ügynökségeknek, és Eber, aki a nyolcas számú költségvetés eh, módosítás eh, előadója, 2015-ös pénzügyi évről beszélünk, és aki eh, határozottan eh, emlékeztette a tagállamokat arra, hogy milyen vállalásokat eh, tettek, illetve hogy milyen változtatásokra van szüksége annak érdekében, hogy 2016-ban is készen álljunk az új kívásokra, mint például a bevándorlásra, a migráns válságra. Nos, azt hiszem, hogy kielégítő eredményt hoztak az egyeztető bizottsági tárgyalások, még ha tegnap az elnökünk azt is mondta, hogy hát egy közepes költségvetés ez, nem több, nem kevesebb. Consolidation du budget de l'Union européenne et des États membres de l'Union européenne. Alapvetően nem csak az európai költségvetést, hanem a tagállamok fellépését is figyelembe kell venni, amikor arra eh, talál, próbálunk választ találni, hogy az előttünk álló kihívásokra fel vagyunk-e készülve. Nos, a éves pénzügyi keret túl merev, túl szűkké vált, nincs annyi rugalmasság benne, mint amire szükségünk van, főként akkor, amikor ilyen komoly válság áll be, váratlanul, mint ez a menekült válság. Ezért a midterm review, a félidős felvizsgálat kulcsfontosságú pillanat lesz a mi szakbizottságunk és az egész Európai Parlament számára annak érdekében, hogy Európa képes legyen arra, hogy az európai polgárok jogos várakozásainak megfeleljen. Még egyszer mondom. Euh, köszönöm a kollégáknak az együttműködését, a frakciók pozitív hozzáállását, mindazok segítségét, akik a titkárság részéről segítették a munkánkat, és a fordítók, illetve a tolmácsok munkáját is, akik hajnalig velünk tartottak. Szerintem jó munkát végeztünk, és nagyon remélem, hogy a kötelezettségvállalásokban elért 1,6 milliárdos javulás az sokat jelent majd, illetve a kifizetések terén is komoly ígérvényeket kaptunk. Sikerült a luxemburgi elnökség hatékonysága miatt, hiszen nagyon jól vezették a luxemburgi soros elnökség nevében a tárgyalások. Túlzott késedelem nem következett be az egyeztető tárgyalásokban, így sikerült elérni azt, hogy tulajdonképpen a reményénk és a várakozásaink szerint alakult többé-kevésbé. Ez a jövő heti plenárison fogunk erről majd beszélni és szavazni. Reméljük, hogy a parlament egészen elfogadja ezt a költségvetést 155 milliárdról beszélünk, kötelezettségvállalásokban 143-ról kifizetésekben. A plenárisra fogjuk a parlament tárgyaló delegációja nevében benyújtani ezt a szöveget november 24-én. Vitatjuk meg, és 25-én fogunk erről szavazni. A rugalmassági eszköz alkalmazását, illetve a szolidaritási alap alkalmazását kell mindenképp ebből kiemelnünk, de meg is adom a szót az általános előadónknak. Szodál, queria cumprimentar também Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni és köszönetet mondani minden kollégának. A péntek 13-ai eredményekhez természetesen beárnyékolta ezt a napot a párizsi támadásoknak a híre, de ennek ellenére sikerült szolidárisan együttműködnünk. Ami Párizsban történt, ez támadás az alapértékeink ellen, mindannyiunk ellen, bárki közülünk ott lehetett volna Párizsban aznap este, ezért aztán személyesen, személyes támadásnak kell ezt vennünk. Szolidaritásunknak kell hangot adni a francia népnel, és nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az Európai Uniónak most már proaktív szerepet kell vállalnia, nem reaktívan kell csak lereagálnunk az eseményeket. Egyértelmű, hogy a bűnösöket felelősségre kell vonni a párizsi atrocitások kapcsán. Nem szabad, hogy lemaradjunk a reakciónkat illetően, hanem meg kell előzni ezeket az eseményeket. Elnök úr, mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, aki elősegített, hogy pozitív eredményt érjünk el a tárgyalásokon. Én azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy sikeresek voltunk. Azért mondom ezt, mert sikerült egységesnek maradnunk, egyértelmű volt a stratégiánk, és mindenki, aki hozzászólt, az tanú jelét adta annak, hogy egységesek vagyunk. A költségvetése illetően van most már a a külön költségvetési sor, a KKV-knak, a foglalkoztatásra. Ha megnézik az 1A címet, akkor láthatják, hogy a tanács pozícióját sikerült szétbombáznunk ezen a területen. Ha megnézik a 2020-as stratégiát, akkor azt láthatják, hogy a tanács megnyírválásokat javasolt, és ez sikerült visszafordítanunk. Úgyhogy most már kaptunk némi kézzelfogható garanciát a Juncker tervtől. Aztán, ahogy mondtam, a KKV-knak van egy külön költségvetése, és javult a költségvetés az Erasmus területén, a kozme területén is javult, ez pedig azt jelenti, hogy az Erasmus a jövőben is fel tudjuk tölteni. A szolidaritásra, a belső és külső szolidaritásra is több pénz jut. Úgyhogy most megint megismétlem, most már van külön a munkahelyteremtése és a szolidaritás a költségvetési sor az EU-ban és sikerült a tanács által javasolt csökkentéseket visszafogni. És ne felejtsék el, hogy a módosítóink 97%-a két fő célt, ezt a két fő célt jelölte ki, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani minden küldöttségi tagnak, de különösen Gerard Döprének, aki nagyon fontos munkát végzett ő az egyik társelőadó a költségvetés területén, és az Európai Unió általános költségvetése és az intézmények költségvetése témájában. Nagyon nehéz volt a helyzete, és nagyon jól teljesített. Ezen kívül van egy állandó raportőrünk, Gájer kolléga, az ügynökségek állandó raportőre, köszönöm neki, és köszönöm mindenkinek, aki háttérmunkával támogatta ezt a 2015-ös költségvetést, illetve a 8-as kiegészítést. Ez volt az 1 az 1B sort, az 1B cikket illetően. A gazdák számára több támogatást kaptunk, a hármas pont pedig sikerült a rugalmassági határt kitágítanunk, és plusz 1,5 milliót kaptunk pluszban, ez összesen 24 milliót jelent. Ez azt jelenti, hogy a prioritási területeken sikerült a rugalmassági marzsal élnünk, sikeresek voltunk. Ez különösen a fiatalság és a foglalkoztatási stratégia a kezdeményezés területén nagyon fontos. Ne fogadjuk el, hogy ne felejtjük el, hogy a fiataloknak a munkahelyteremtés külön kiemelt terület. Aztán ez a kezdeményezés most azt eredményezi, hogy javaslatokat tehetünk a jövőben a fiatalok foglalkoztatására, figyelembe véve, hogy milyen eredményt értünk el a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezését illetően. Ebben a költségvetésben van néhány nagyon fontos politikai üzenet. Az egyik. Megerősítettük a fiatalok munkahelyi helyz, munkapiaci helyzetét. A másik üzenet az elkötelezettségek, az elkötelezettségi kifizetések, ezek azért vannak ott, hogy ki is fizessék őket. És most sikerült elérnünk, hogy a Juncker terv keretében is erre sor kerüljön. Aztán létezik a több éves pénzügyi keret, illetve a Horizon 2020, valamint a Connecting Europe eszköz. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek segítségével alapot teremtettünk arra, hogy megfelelő költségvetésünk legyen a 2014-2020-as időszakban. A Connecting Europe Facility-t illetően most már nem lesz szükség feltöltésre 2016-ig. Erre figyelnünk kell, különösen amikor a több éves pénzügyi keretnek az időközi értékeléséről lesz szó. Ami a folyamatot illeti, egyértelművé vált, hogy mindenki tiszteletben tartja az intézmények közötti egyezményt, ami azt jelenti, hogy 10%-kal lehet növelni vagy csökkenteni egy program költségvetését. Jelenleg mi kijelöltük azt a néhány programot, amit fontosnak tartunk, hogy emelés történjen. Ami a tanács által javasolt kifizetési csökkentéseket illeti, mi azt gondoljuk, hogyha például megnézik az ötös címet Gerard Töprére hagyom, hogy erről beszéljen, és az ügynökségekről is, de az ötösben a kifizetéseket illetően. A tanács itt is csökkentéseket javasolt, ezt visszautasítottuk, és támogatott minket a bizottság is. Most van sok olyan költségvetési sorunk, ami elfogadható számunkra, de 2016-ban Figyelni kell újra a kifizetésekre, nem szabad, hogy lankadjon a figyelmünk, és állandóan a bizottság nyakára kell járnunk, mert arra valók a kifizetések, az elkötelezettségek, hogy kifizessük őket. Ha ezt megtesszük, akkor az európai állampolgárok elvárásainak megfelelünk, Úgyhogy köszönetet szeretnék mondani a két raportőrnek, a delegáció minden tagjának, a szakbizottság és minden frakciónak, a titkárságnak kitűnő munkát végeztek az egész folyamat során, és különösen a titkárságot vezetőnek szeretnék köszönetet mondani, mert nagyon jó minőségű munkát végeznek, és így megkönnyítik a raportőrök munkáját, úgyhogy mindenkinek köszönöm, köszönöm a politikai tanácsadóknak. Eh, a néppártnak, a politikai tanácsadóinak, Nikolnak, Annának több száz órát ruháztak be ebbe a projektbe. Úgyhogy most elérkeztünk a munkánknak az első részét. Lezárhatjuk, úgyhogy még egyszer köszönet mindenkinek. Merci, monsieur le rapporteur général. Köszönöm szépen. Depré úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon röviden szeretnék csak szólni, hiszen a sok köszönetmondás után Fernández úr köszönetmondása után nem szeretnék túlságosan hosszú ideig beszélni, mert nem tudnám ezt a szintet úgy sem megötni, tehát röviden. Ami a parlament költségvetését illeti, tudják, hogy a célkitűzésünk az volt, hogy megpróbáljuk megtartani a politikai frakciók költségvetését. Ezt sikerült megtennünk annak ellenére, hogy ezt nem kodifikálták, a többi intézmény nem kodifikálta. Mégis sikerült ezt megőrizni a költségvetésünkbe. Ami pedig a biztonságot illeti, illetve a parlamenti munka megerősítését, illetve a titkárság megerősítését, itt további állásokat kértünk, ebből a 40 valamennyiből 39-et sikerült megvalósítani. Ezen kívül az 5%-os csökkentést 2014-ben indul ennek a számítása, tehát a 2013-at sikerült figyelmen kívül hagyni, és ezt az 5%-ot sikerült áttenni 2019-re, ez azt jelenti, hogy itt is jó az eredmény. Természetesen mm, vannak hiányosságok, például a számvevőszék részéről nem szerettük volna a 20 állás elvesztését, és továbbra is úgy gondolom, hogy ez nem bölcs döntés. Úgy érzem, hogy a jövőben ezt korrigálni kell majd. Ami pedig az 5%-os csökkentést illeti. Hogyha megnézzük a többi intézmény költségvetését, akkor fölmerül bennem a kérdés, hogy ez valóban okos döntés volt-e. Hiszen, hogyha pontosak az információim, és megnéztem az adatokat, a számokat, Georgieva alelnök asszony által kiadott statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy 6041 41 munkatársal dolgoznak a bizottságnál, ez körülbelül ugyanez vonatkozik a parlamentre, tehát nem tudom, hogy az 5%-os csökkentés akár, akár végleges, akár átmeneti, tehát szerződéses munkára vonatkozó csökkentésekről beszélünk -e. Nem tudom, hogy ez, ez észszerű-e. Szerintem ez az intézkedés nem volt bölcs. Aztán, ami a 2,4%-ot illeti tisztelt elnök úr, az meglepetés volt számunkra, hiszen a fizetések adaptációja, indexálása már már előirányzott volt, itt 2,4%-ot fogadtunk el, ez a függelékben benne van, benne van a kalkulálási módszer, Ez azt jelenti, hogy a következő évben mindegyik intézménynek erőfeszítést kell majd tennie, további erőfeszítést, annak érdekében, hogy ezt az emelést kompenzálni tudják, hiszen ez nem volt eredetileg benne abban a költségvetésben, amelyet megszavaztunk. Ami a többi kérdést illeti, én is csatlakozom a köszönetmondásokhoz az elnök úr részéről, illetve Fernandes úr részéről, illetve a tolmácsoknak is köszönetet mondok, hiszen ők nem hangzottak el, ők nem voltak benne a listában, illetve önt is, önnek is köszönetet mondok, elnök úr, hiszen nagyon nehéz tárgyalások folytak, és nagyon jól emlékszem arra, hogy pontosan mi is történt, hiszen ez a párizsi események estéje volt. Ismét szeretnék hangot adni az együttérzésünknek, a szimpátiánknak. A Franciaország a mi hazánk, a mi országunk, de ilyen események bárhol előfordulhattak volna. És azt kell, hogy mondjam, hogy Belgium is felelős, és a, nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy kiegészítő intézkedéseket kell hozniuk a belga felelősöknek is, és nagyon remélem, hogy ezek valóban meg is valósulnak. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm az együttérzés szavait is, és valóban, ahogyan elmondtuk, ez a péntek este, illetve szombati drama, drámai események között folyt ez a tárgyalás. Gondolunk tehát, együttérzünk ezekkel az országokkal, illetve más országokkal is fontos, hogy zárjuk sorainkat, és szembe tudjunk nézni ezzel a kihívással, hiszen a saját értékeink forognak kockán. Gájer úr, az ügynökségek következnek. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. Először hogy engedje meg, hogy legyen néhány előzetes megjegyzésem. José Manuel Fernández már nagyon jól összefoglalta, hogy mi történt, úgyhogy alig tudok az elemzéshez hozzáfűzni valamit, de azt azért elmondhatjuk, hogy nem csak, hogy nagyon jó volt a tárgyalás, nagyon jó volt a csapat, és nagyon jó volt az elnökség is, ön is nagyon jó jelentéstevő Fernándes úr. És ön nem csak a frakciójának, hanem a teljes bizottságnak, a szakbizottságnak a jelentéstevője maradt, és ezért a többi frakció is bízik önben, és támogatja önt. Úgyhogy még egyszer az árnyék előadó szocialista jelentéstevő részéről köszönetet szeretnék mondani. Én úgy gondolom, hogy ami 2017-ben átveszem ezt a feladatot, akkor nehéz lesz betöltenem ezt a, ahogy németül mondjuk a nagy cipőbe kitöltenem az üres helyet. Én úgy gondolom, hogy amit elértünk, az egyáltalán az elérhető volt, és nagyon nehéz helyzetben voltunk, mert a tanács az 5%-os személyzeti csökkentést, illetve nem akart engedni egyszerűen. Úgyhogy még egyszer köszönetet szeretnék mondani, hogy így kitartottunk. Ami az ügynökségeket illeti. Hát itt vegyes a kép. Mi, mint parlament, igazából kudarcot vallottunk az új helyeket illetően, ezt az úgynevezett redeployment poolt, amit a bizottság kijelölt. Igazából ez úgy kellene, hogy működjön, hogy 5 a csökkentik az ügynökségeknél az alkalmazottak számát, és úgy tartják kiegyensúlyozva az álláshelyeket, hogy amennyivel csökkentik az egyik ügynökségnél a személyzet számát, annyival növelik a másiknál, és a végeredménynek kell 5%-nak lennie. Úgyhogy nyilvánvalóan ezt megszenvedik az ügynökségek. Ez azért nehéz, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy túl sok ügynökségünk van. Ez lehet csak nagyon specifikus a feladata mindegyiknek. És hogyha valaki a halászati ügynökségnél dolgozik, akkor, hogyha azt az esélyegyelőség ügynökséghez áthelyezik, hát aztán nem szabad elfelejteni, hogy itt önálló egységekről van szó, akikre gyakran plusz feladatokat terhelünk, miközben eh, a nagy közönség csak annyit hall róluk, hogy túl sok ügynökség van, túl sok ügynökség van, le akarják építeni őket. Tehát továbbra is a helyzet megoldatlan. Néhány ügynökségnél az 5%-os leépítést már megvalósították, sőt, ezzel a redeployment pool-lal, ezzel a cseremedencével, ennek segítségével a 10%-ot is elérték. Nem kell sokat érteni az embernek a személyzeti kérdésekhez ahhoz, hogy megértse, hogyha 10 a leépítik valami intézménynek a személyzetét, akkor semmiképpen sem növekedhet a teljesítménye annak a testületnek. Ez nem egy gép, hanem emberi szakértelemről van szó, amit elvesztenek. Úgyhogy igazából túlzottan korlátozott az ügynökségeknek a szerepe. 120-124 állás helyett biztosítottak az úgynevezett frontline agencyknek, ezek azok a helyek, amelyek külön kiemelt szerepet kaptak a migráns válság kezelésére. Igazából ez nem egy fenntartható megoldás, ezt mindenki beismerte, de a tanács az ragaszkodik ahhoz, hogy továbbra is ezt az 5%-os csökkentést teljesítsék az ügynökségek. Vannak ügynökségek, akik teljesítettek, vannak, amelyek nem. Hát ezt most akkor el kell fogadnunk. Ami a Frontexet illeti, ők például kaptak 60 plusz embert. Az Europol és az EASO 30-30-at kapott, és a tárgyalásokon sikerült elérni, hogy a Frának és az Eurojustnak is adjunk plusz személyzetet. Az az ügynökség, az ESA, ahol mindenképpen plusz személyzetre van szükség, hiszen ők a felelősek az unió energia ellátásának felügyeletéért, ők kaptak plusz helyeket, de igazából részben nem az unió, hanem az ipar finanszírozza ezeket az álláshelyeket. Aztán a Kölni Légiforgalmi Biztonsági Ügynökség és a Vegyipari Ügynökség hat helyet kapott, aztán a Helsinkiek hármat, és a londoni gyógyszerügynökség is három plusz helyet kapott. E, nem tudom ezt úgy eladni, mint sikertörténet hogyha valamelyik ügynökség kap 30 plusz helyet, és ezt meg tudja indokolni, de aztán megint ebből elveszünk 10%-ot, hát ez nem egy egyszerű történet. Kaptunk plusz pénzt az Európai Bankügynökségnek London, Londonba. Ez a bizottságnak a javaslata volt, mert úgy ingadozik az euró és a font átváltási árfolyama, hogy muszáj volt a kisegítő személyzetet biztosítani de ami azt illeti, hogy a bizottság mennyire hajlandó plusz helyeket biztosítani, hát elég erősen kell ezért küzdenünk, és um, korlátokba ütközünk mindig. Én azt mondom, hogy például a halászati ügynökség egyetlen egy plusz helyet kaptak, miközben mindenki azt gondolta, hogy a kettes headingben rendelkezésre álló erőforrások elegendőek lettek volna több helyre is, csak hogy itt volt a migránsválság. Ezért például ilyen helyeken engednünk kellett. az ügynökségek jelenleg, hát szerintem ez nagyon jellemző, hogy milyen helyzetben vannak, az egyik kezünkkel adunk, a másikkal meg elveszünk. Bien, mais c'est un progrès quand même. Köszönöm szépen. Azért azt mondhatjuk, hogy előrelépés történt, és ezért köszönettel tartozunk a, a jelentéstevőnek. Presidente, esta sal se ha contado absolutamente Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Azt hiszem, hogy minden elhangzott már. Általánosságban véve azonban azt mondhatom, hogy a tárgyalások hangvétele nagyon jó volt. Ez nagyon jól mutatja, hogy ha olyan elnök, olyan elnök elnököl, aki tudja, hogy hogyan működnek az intézmények, akkor valóban működik az egész, politikai szinten tárgyaltunk, és nem pedig szó szinten szöszmötöltünk. Nem voltak tehát felesleges viták, és ez üdvözlendő. Ami a parlamenti tárgyalócsapatot illeti, azt hiszem nagyon fontos, hogy mindannyian egy oldalon voltunk, egységesen léptünk fel, és ugyanakkor azt is látjuk, hogy különösen a kifizetések esetében nagyon határozott a bizottság álláspontja, egyetemű volt a tanács számára is, hogyha tovább akarunk lépni, akkor a tanácsnál van a labda, tehát a tanács a felelős azért, hogy előrelépés történjen. Az, a korábbi tárgyalások nem voltak olyan sikeresek. Most azonban azt mondhatom, hogy ez a tárgyalási forduló nagyon hasznos volt, nagyon eredményes, és remélem, hogy Gájár úr a következő évben ugyanilyen szerencsés lesz majd a csapattal, a bizottsággal, az elnökkel és mindenkivel. Pozitív volt az egész tárgyalássorozat, és mindenkinek gratulálok a parlamenti csapatból. 2015-öt lezártuk, és természetesen kezdhetjük előről a munkát 2016-ban, előkészítvén a 2017-es dolgokat. Azt látjuk azonban, hogy most a, a egyértelmű a kontextus, egyértelmű a munkamódszer. Ami a kontextust illeti, igen, jól folytak a tárgyalások, jó volt az egésznek a hangvétele, és természetesen egy adott ponton mindannyian legszívesebben hazamentünk volna, hogy a híreket hallgassuk, de kitartottunk, ott maradtunk, folytattuk a munkát, annak ellenére, hogy mi történt Párizsban. Sikerült a munkánkra összpontosítani. Ne felejtjük el, a terroristák célja, hogy megváltoztassák az életmódunkat és a munkamódszereinket. Ezt nem hagytuk múlt pénteken, és azt sem hagytuk, hogy az alapvető szabadság eh, jogainkat elvegyék. Folytattuk a munkát, és ez azt jelenti, hogy sikerült eh, megvalósítani a célunkat, sikerült elérni, amit akartunk. Azt kell mondanom, hogy eh, Baszkföldön sajnos nagyon sok tapasztalatunk van a terrorizmussal, de ez egy olyan terület, ahol győzedelmeskednünk kell elnök. Köszönöm szépen, és valóban nincs kérdés, le kell győzni a terrorizmust. Nagyon fontos, hogy az európai európaiak egységesen lépjenek fel megfelelő eszközökkel és megfelelő kormányzási a módszerekkel. Nézzük, következő felszámanka úr, nagyon rövid eszmecserére adok lehetőséget, mert a napi rendünk bizony eléggé sűrű. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek megvan a saját világnézete, ezért aztán úgy gondolom, hogy nagyszerű eredményeket értünk el. Ta bojovat za spoločnú vec a, a, že ideme, a že ťaháme za spoločný povraz. K tomu všetkému, čo zaznelo, by som chcel ešte povedať pán... Én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent értünk el, és ah, kiegészítőként, ami elhangzott, tényleg csapatként viselkedtünk, és ön kitűnően vezette a csapatot, ez tényleg kitűnő munka volt. Néhány megjegyzésem lenne ahhoz, ami itt elhangzott. Ön már említette, hogy a tanácselnöke a költségvetés konszolidációját tartja elsőrendű fontosságúnak, de ugyanakkor átfésülik a költségvetést, hogy a migrációs probléma megoldására pénzt találjanak. Jelenleg a kohéziós politikában vélik megtalálni ezeket az összegeket, ez azonban hatalmas problémát teremthet a jövőre nézve. Biztos emlékeznek rá, hogy volt tavasszal egy állásfoglalásunk, és felszólítottuk a bizottságot arra, hogy még március végéig, tehát annó március végéig készítsenek egy tanulmányt azokról az összegekről, amelyek nem kerültek kifizetésre. Ez végösszegében elérte a 20 milliárd eurót. Ez egy nagyon fontos dokumentum lett volna, amely rávilágított volna a jelenlegi helyzetre, hogy mi történik a ki nem fizetett pénzekkel. Aztán felmerült a fiatalok foglalkoztatása. Abban mind a három intézmény egyetértett, hogy igen, meg kell oldanunk ezt a problémát. De az elején nem így indult a dolog. Az elején a tanács 2016-ra nem akart plusz pénzeket rendelkezésre bocsátani. Mára viszont kikristályosodott a helyzet. December 9-re elkészül egy tanulmány, amely azt mutatja, hogy ennek a kezdeményezésnek milyen hosszú távú pozitív hatásai lesznek. Aztán 2017-18-19-ben a parlamentnek le kell építeni a saját személyzetéből, az alkalmazottaiból ...170 álláshelyet. Klaus Vellével tárgyaltunk erről, de azt mondtuk, hogy igen, ezt csak úgy lehet elérni, hogyha egyeztetünk, mert az állampolgárok elvárják tőlünk, hogy a kötelezettségeinknek eleget tegyünk. Úgyhogy köszönöm szépen, és köszönöm, hogy a csapattagja lettem. Köszönöm. No, köszönöm. Ah oui, mon tour de dire ma satisfaction. Nos, igen, akkor én következem. A köszönetmondásban szeretnék köszönetmondani a jelentéstevőnek, illetve az árnyék jelentéstevőknek. Természetesen, ami a kettes fejezetet illeti, én voltam a mezőgazdasági kérdéseknek a jelentéstevő, tehát nagyon is üdvözlöm az eredményt. Ami a fiatalokkal kapcsolatos garanciát illeti, itt van egy nagy kérdőjel, továbbra is nyomást kell helyezni, illetve fönn kell tartani a nyomást ezen a politikai területen, nagyon fontos az, hogy megfelelően járjunk el. Ebben a témában találkoztam a felelősökkel, illetve a bizottság illetékeseivel, és nagyon fontos, hogy az üzenetet továbbítsuk. Mindenkinek megvan a maga a helye, maga felelőssége, és a fiatalokat érintő politika nagyon fontos egész Európa számára. Zárásképpen annyit szeretnék még elmondani, hogy a következő költségvetés tekintetében azt mondhatjuk, hogy a menekültügyi kérdéssel mindenképpen foglalkoztunk ebben a jelenlegi költségvetésben, de nem lehet figyelmen kívül hagyni a védelmi aspektus sem, az európai védelmi kérdést, és úgy érzem, hogy a következő költségvetésnek ezt a dimenziót is integrálnia kell majd magába, hiszen ezen a területen gyengeséget tapasztalunk Európa részéről, és a mostani események bizony ebbe az irányba mutatnak. Maregál úr következik. Merci bien, président. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék hasonló módon nyilatkozni az Egyeztető Bizottsági ülésről, mint eh, kollégáim tették. Hát Egyeztető Bizottság Conciliation és közben kvázi békéltetésnek is lehetne ezt magyarítani a conciliation és mégis közben eh, elképesztő konfrontációra került sor. Az oszi. Hm? Nagyon nehéz eh, arról beszélni, hogy mennyire eh, releváns mindez, amit ott tettünk. Ha megengedik, akkor anyanyelvemen folytatom. Györgyeva asszony első költségvetéséről van szó, és hát ez a tárgyalások során is elég világosan kiderült. A luxemburgi elnökségnek eh, a körülmények, eh, már csak a körülmények miatt is igen nagy köszönettel tartozunk Hát azért mégis sikerült valamiféle javulást elérnünk, főként a 2014 és 20 közötti tövőbes pénzügyi keret tekintetében. Csapatként dolgoztunk együtt, és így sikerült a többéves pénzügyi keret terén legalább a többéves pénzügyi a keretterén elérnünk azt, amit szerettünk volna. Alapvetően az adott körülmények között a lehető legtöbbet kihoztuk ebből. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy óriási a különbség a között, hogy mit szerettünk volna, és mit sikerült elérnünk. Az unió gdp nek egy egy, egy elképesztően kicsi százaléka csak az unió költségvetése, valig több mint egy százalék. Nagyon szigorú keretek közé szorítva kell a finanszírozást biztosítanunk. A frakción belül is meg kell még tárgyalnunk ezt, aztán a plenárison is biztos szavazunk erről. A zöldek az előző két költségvetés ellen szavaztak, szavaztunk, most újra felmerül ez a kérdés, hogy hogyan szavazhatunk. Csak akkor tudunk pozitívan szavazni ez ügyben, hogyha valóban úgy gondoljuk, hogy egy hosszú folyamat első lépése, az első fejezete ez az új költségvetés, és hasonló viták lesznek még a költségvetésről, talán jövő tavasszal, amikor az Európai Bizottság ezzel kapcsolatos javaslatait benyújtja majd. De legalább MFF ügyben sikerült valamit elérnünk. De hát annyi minden történt 2013-14 óta. Itt van például a gazdasági válság kumulatív hatása a görög válság, az eurózóra majdnem szétesett, és a különböző tagállamok és régiók közötti óriási fejlettségbeli különbségek a mai napig megvannak. Ez egy olyan probléma, amivel valamit kezdenünk kell. És hát ne felejtsük el a menekült válságot sem. Mindannyian tudjuk, hogy az adott körülmények között a lehető legtöbb pénzt sikerült kicsikarnunk a tagállamokból, de ez a pénz egyszerűen nem elég ahhoz, hogy mindezekkel a problémákkal megbírkozzon az Európai Unió. A múlt pénteki események eh, borzasztó agresszió a külső határokkal és a belbiztonsággal kapcsolatos polgárok körében tapasztalható bizonytalanság és félelem. Ez is egy olyan kihívás, amire a válasz egy szociálisabb, együttérzőbb Európa lehet. Párizsban nem sokára sor kerül majd az éghajlatváltozási konferenciára. Rengeteg tehát a kihívás, ami mind egy új pénzügyi keretért kiállt, hiszen a rendelkezéseinkre álló pénzekkel egész egyszerűen nem lehet a felsorolt problémákat mind megoldani. Tehát a jövőben ez a dolgunk, de hát ez egy apró kis kezdeti sikerként elkönyvelhető. Jövő. Köszönjük, mondja az elnök. Köszönöm, hogy pozitív eh, hangnemben zárt a hozzászólásod. Krisztoforó úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy tényleg olyan megtiszteltetés volt részt venni ezeken a tárgyalásokon. Nagyon fontos eredményt értünk el, nagy sikert a parlament számára. Igazából a parlament egyik csúcspontja a költségvetési tárgyalás, és az, hogy egységesek tudtunk maradni, és nagyon erős jelentéstevőnk voltunk, különösen az első raportőrünk, akkor senki nem tud ellenállni nekünk, és igazából stimmelt az egész csapat. A tragikus események ellenére, vagy éppen ezért a parlament nagyon egységes tudott maradni, és nagyon erős üzenetet küldtünk, mi szerint a mikropolitikai civakodások ellenére a parlament egységes tud maradni. Ez nagyon fontos pillanat, és megmutatja, hogy kemény munkával, jó raportőrökkel, a parlament a maximálisan elérhető lehetőségeket elérheti. Úgyhogy tényleg még egyszer köszönöm, megtiszteltetés volt, tényleg megtiszteltetés volt, és büszkék voltunk a raportőreinkre és a csapatra. Köszönöm. Merci. Alors, José... Köszönöm. José Manuel. Zárószóra megkapodom a szót. Köszönöm, elnök úr. Csak egy percre van szükségem, hogy levonjam a következtetéseket, lezárjam ezt a deszmecserét. Először is köszönettel tartozom mindazoknak a kollégáknak, akik um, segítették a munkánkat. És még egyszer a luxemburgi elnökségnek és pénzügy miniszternek, és uh, egész csapatának valóban köszönettel tartozunk. Az Európai Bizottság pedig átlátta, érezte, hogy mik a prioritásaink, és segítettek bennünket. Ezt érdemes megint megemlíteni. Még egyszer köszönöm, köszönöm mindenki. Merci, merci à vous, monsieur rapporteur. Önnek köszönjük, előadó úr. Való igaz, hogy valóban súlyos események közepette kellett lezárnunk ezt költségvetési tárgyalásokat, és és valóban ilyenkor az ember átértékeli a dolgok fontosságát. Ha mégis sikerrel jártunk, az annak volt köszönhető, hogy realisták, ugyanakkor eltökéltek voltunk. Köszönöm a kollégáknak, köszönjük George asszonynak, aki főként a kifizetések terén nagyon sokat tett. Jens Gejernek is el kell mondanom, hogy 50%-os sikert értünk el. Que l'on rompe cette chaîne. Minden második évben vagyunk sikeresek. Egyik évben kudarc, másik évben siker. Az a költségvetés, amelyről a jövő héten szavazunk, remélhetőleg a 2016-os költségvetés egy, egy, egy siker széria kezdete. A kifizetések tekintetében a, a, a felhalmozódott kifizetetlen számlák problémáját tudjuk, hogy mennyire probléma. Nem lepne meg, hogyha 2017-től roppant kényes helyzetbe kerülnénk annak következtében, és ezt mindenki tudja, mert a tanácsa beszéltünk erről, hogy a midterm review, a félidős felülvizsgálat van, mit tehetünk eh, ezen korrekció érdekében. De hát erről majd külön beszélünk. Ennyit a 2016-os költségvetés tervezetről. Tudom, hogy sokan szerettek volna szavazni minél hamarabb, Nos, akkor szavazunk most, és majd folytatjuk a hatos naperéni pont az Európai Beruházási Banki éves jelentésével. a Zabál kollega az előadójának. ennek. Hogyha nincs senkinek elemetése, akkor meg tudjuk ezt fordítani, ezt a sorrendet, vagy ez problémát jelent valakinek? Ha? Jó lesz így? Jó. akkor mindenki húzza elő a zsebéből a szavazókártyát, és a szavazógépbe lesz be. Próbáljunk egy próbaszavazást. Szavazást megnyitom. Jó, rendben. Az első szavazás. 8 számú költségvetés módosítás a 2015-ös költségvetésre vonatkozóan. Szavazunk blokkban? Ashworth úr 6 módosítójáról blokkban szavazhatunk? Nincs senkinek elemetése? mellette? Pour, pour, pour voter alors, une expression positive sur l'ensemble des six amendements. Tehát hat darab nyújtott be Ashworth úr, ki hajlandó mellette szavazni, ki ellenzi ezeket, ki tartózkodott. Hát Ashworth úr módosítóit nem tudtuk elfogadni, a 8-as módosító költségvetés, költségvetés módosításról egyben név szerint szavazunk, tehát DAB 8-as 2015-ös évre vonatkozóan elektronikusan név szerint. A szavazást lezárom. Két tartózkodás mellett eh, elfogadtuk. a rugalmassági eszköz um, um, alkalmazása a migránsválság témában Ashworth úr három módosítására szavazhatunk blogban. Ki támogatja ezt a három módosítót? Ki ellenzi? tartózkodik. Nem fogadtuk el. A rugalmassági eszköz mobilizációjának egészéről. Jó, akkor megnyitom a szavazást. Elektronikusan nép szerint lezárom a szavazást. kettő arányban két tartózkodás mellett elfogadtuk a szolidaritási alap alkalmazása a előrehozott kivizetések céljából. Nincs módosítás nem érkezett, akkor az egészről név szerint elektronikusan szavazunk. Szavazást lezárom. 26-a mellette egy ellenesség sem tartózkodott. Gerdi Zabel asszony által jegyzett jelentések több átcsoportosításról van szó a hármas szakaszban. Egy pillanat, meg kell keresnem az anyagomat, elnök úr. É, no. Mi transfer 31, 33, 34. 31, 32, 33, 34, 37, 38-as átcsoportosításról van szó. Transferencias, eh, la primera de ellas la transferencia 30. Tehát 5 átcsoportosítás, az első a 31-es, ez 8 millióval egészítené ki a költségvetési sort, a második a 33-as, ez a válságra reagál, és ez az az eszköz, amely 10 millióval emeli, emeli meg a béke, békére vonatkozó eszközöket, aztán a 34-es, Libéria és Mauretánia Itt véleményt készítettünk, de itt is szükség lesz az átcsoportosításra, legalábbis az összegek egy részét illetően. Aztán ott a 37-es, 1.380.115 millió ezer euróról van szó az RDF részére. Ez az európai területi együttműködés a Balti-tengeri régióban. Aztán ott van a 38-as átcsoportosítás 1,4 millió, ez pedig a mentési mechanizmus. Azt javaslom, hogy mindegyiket támogassuk. Jó, mondja az elnök, köszönöm szépen. Szavazhatunk blogban, az öt átcsoportosításról. Úgy látom, nincs ellenvetés. Akkor név szerinti szavazás elektronikus formában megnyitom a szavazást. Scrutin klú. Lezárom. Elfogadtuk 24-1 arányban egy tartózkodással. És megadom a szót Pesovszki asszonynak, aki Holmájer asszonyt helyettesíti. Ez a többi ö, szekció átcsoportosítására vonatkozik 2015-re. Já tu dneska, dneska zastupuju... Já tu dneska zastupuju Moniku Holmer, která musela e, odejít na Libe, kde... Köszönöm szépen. Holmeyer asszonynak el kellett lennie, a Libes szakbizottságban egy nagyon fontos vitára. Úgyhogy a transfereket illetően a regi szakbizottságot illetően Mónika többször tájékoztatta önöket ezekről a transferekről, úgyhogy nincs semmi külön hozzátenni való. Hat transferről van szó az első fejezetben, és Már megígértük, hogy tárgyalunk majd erről. Az egyik transfer az első fejezetben a 25-ös cikk szerint az ombudsmanra vonatkozik, egy transfer pedig az EGSZB-t illeti. Tehát én azt javaslom, hogy blogban szavazzunk, Nincsenek ellentmondásos kérdések, úgyhogy nincs szükség vitára. Köszönöm. Sì, grazie Presidente. Io avrei un appunto su questo. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy megjegyzésem a visszatérítéseket illetően, különösen a régiók bizottságát illetően. Gressle asszony velünk van ma, úgyhogy nem tudom, hogy ismerik el, hogy mi a helyzet. A régiók bizottsága és Robert McCoy között. Most nem akarok ebbe belemenni, Robert McCoy pénzügyi ellenőrként működött korábban, akinek az volt a feladata, hogy ellenőrizze a régiók bizottságán belül a költségeket, a kiadásokat. 2000 után többször jelezte, hogy vannak visszaélések az alapokkal és csalások. Az volt a javaslat, hogy az Olafot kérjék fel, hogy vizsgálja ki ezeket. Ez ahhoz vezetett, hogy nagyon komolyan megbüntették őt, és a végeredménye az lett, hogy elmozdították a helyéről. Nyilvánvalóan, hogy ez nagyon nagy pszichai stresszet okozott, emellett azonban más problémák is felmerülnek ezzel kapcsolatban. Amikor a mentesítésről volt szó, akkor egyértelmű volt, az állásfoglalásunk, mi szerint felszólítjuk a régiók bizottságát, hogy a közszolgálati bíróságnak az ítéletét, amely azt mondta, hogy a pénzügyi felügyelőnek igaza volt, fizessenek kártérítést, a jogi eljárás költségeit fizessék meg. De ezt nem tette meg a régió bizottsága, ez 20 ezer eurót tesz ki ez az összeg, nem csak, hogy visszautasította a régió bizottsága eddig, hogy leget tegyen ennek a bírósági ítéletnek, hanem azt sem teszik lehetővé, hogy az Olaf megfelelő betekintést nyerjen a dokumentumokba. Pedig hát nyilvánvalóan itt valaki, ez a személy felhívta a figyelmet a problémákra, tehát szerintem figyelnünk kell ezre az ügyre. Köszönjük ezt a bejelentést. De hát transfer Hogyha ellenezzük ezt a, ezt a transfert, akkor kivételt kell tennünk a, a regionális szakbizottság véleményével szembe kell menni. Elnök úr, teljesen igaza van. Nem szeretnék senkiben sem kérdéseket hagyni azzal kapcsolatban, hogy valóban kényes kérdése van dolgunk hogyha elhalasztjuk ezt a témát, az igazából problémát nem okoz, és mivel az előadó nem tud itt lenni, mert egy másik nagyon fontos ülésen kell részt vennie, ezért azt javaslom, hogy mindenről szavazzunk, kivéve erről, és a következő ülésünkön már rendelkezhetünk mindazzal az információval, ami lehetővé teszi, hogy e témában megfelelően döntsünk. Szerintem ez a megfelelő módja annak, hogy eljárjunk, és a lehető legátláthatóbb mód is, ami mindig ugyebár célunk. Kiváló javaslat ez, de hogyha ma nem szavazzunk, akkor automatikusan életbe lép ez a transfer, ez az átcsoportosítás. Ezért mindenképpen szavaznunk kell. Azt az információt kapom, hogy ha ma nem szavazunk erről, nem döntünk. Alors c'est un virement pour info ou pas celui-ci Itt olvasom ebben dokumentumban. Virement pour info, donc... Euh... peut être reporté pour la commission des Oui. Monsieur mm. Fernandez. Fernandez úr. Hát ha elhalasztjuk, ha el lehet halasztani, akkor halasszuk el, hogyha nem lehet, akkor pedig szavazzuk meg. Mert összefüggnek a dolgok. De question Nem. Zanni úr kérdése nagyon fontos amire választ kell találni. Elnök úr, elnök úr, elnök úr. Oui. Igen. Én szeretném azt is, szeretnék arról is megbizonyosodni, hogy összefüggnek ezek a kérdések. Szerintem csak így járhatunk el komolyan. Hogyha az egyik kérdés összefügg a másikkal, és hogyha mégis ennek semmi köze az transferhez, az elcsoportosításhoz, akkor egész egyszerűen ezen a ponton nincs információm, elég információm ahhoz, hogy eh, eh, eldöntsem, hogy a két dolog összefügge vagy sem. Jó lenne, hogyha lenne időnk erről komolyan és alaposan dönteni és vitázni, hogy eh, én is úgy gondolom, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban is érdemes, vagy hogy ott lenne érdemes felvetni ezt a kérdést, de anélkül nem vagyok hajlandó belemenni a vitába, hogy itt lenne az előadó. Én nem látom akadályát annak, hogy mellette szavazzunk, mert szerintem nem függnek össze a dolgok, hogyha el lehet halasztani, az a legjobb. Elnök? Hát elhalasztani nehéz lenne. Tenni úr tett egy javaslatot. Én azt javaslom, hogy a Költségvetési Bizottság következő ülésén tárgyaljunk erről. Tani úr számára ez elfogadható. Jó, akkor ebben megegyezhetünk. Akkor nézzük azt a transfert, amit mindenképp szavazásra kell bocsátani, amit aktívan jóvá kell hagynunk. Conséquent, nous allons, nous allons voter. Tehát akkor. Le premier European Economic and Social Committee. Az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság. Azt hiszem, hogy név szerint kell szavazni. A szavazást megnyitom. szavazást lezárom. Elfogadtuk. A régiók bizottsága következik. Ezt lehet, hogy el tudjuk halasztani, nem? Oui, monsieur. Monsieur Depré. Depré úr. Ah, s'il est possible de reporter. Hogy, hogyha, hogyha ezt elhalaszthatjuk, akkor halasszuk el. Szerintem. Miért? Azért, mert ez egy nagyon kényes és problémás kérdés. 2016-os fizetések esetében 2,4% kell, hogy legyen máshogy 1,2% helyett a fizetésemelés, ez kihatása van minden minden intézmény költségvetésére, már 2015-re, de főként 2016-ra, mert július 1-től kellett volna a formula alapján Hát egy olyan költségvetési megoldást alkalmazhatunk, amikor áterheljük a 2015-ös évben még meglévő, fel nem használt pénzek felhasználásával, tehát átterheljük ezt a, ezt a problémát a, a, az épületek kiadásaira. Szerintem ez a legtisztább megoldás. Döpré. Döpré úr, ez a költségvetési kozmetikázás, úgy hívják. Il est 2016 en 2015 pour avoir les crédits. Ez egy úgynevezett uh, ma, ilyen technikai uh, átcsoport átcsoportosítás. Nos, ez, ez a fajta költségvetési kozmetikázás hogyan vállalható a többi intézménnyel, illetve az állampolgárokkal szemben. A mi dolgunk épp az, hogy tisztán és sátláthatóan járjunk el, ez pedig nem, ez pedig nem az, ez pedig az ellenkezője. Nem tudom, hogy ez ügyben egyetértünk-e. Terminé. Akkor ez ügyben egyetértünk? Jó. Akkor az iparpolitika kapcsán nincsen transferkérés. Jó akkor folytassuk a napirendünkkel. A következő napirendi pont az Európai Beruházási Bank, Gárdia Zabál asszonynak adom meg a szót. Es la primera vez que esta comisión de presupuesto... Köszönöm szépen. Először történik meg, hogy a beruházási bankkal kapcsolatban állást foglalunk. Két pontja van ennek. Az első részben a Juncker tervről van szó, hiszen először történik meg, hogy a Juncker tervet értékelhetjük. Két dolgot kiemelnék. Először is figyelnünk kell arra, hogy mi történik a beruházási bank és a nemzeti bankok közti kapcsolattartással. A finanszírozási eszközöknek a formátuma nagyon lényeges. Arról van szó, hogy jobb tájékoztatást kell nyújtania a banknak ezekről, de globális rálátást még mindig nem kapunk pedig ez jobban lehetővé tenni számunkra, hogy átlássuk, hogy mi a helyzet. Ezen kívül a részleteket sem ismerjük. Aztán szeretnék mindenkit arra kérni, hogy a résztvevő értékelentő bankok tevékenységeibe beláthassunk. Harmadsorban ez a külső mandátumhoz kapcsolódik. Ezt ellenőriznünk kell, hiszen 3 milliárd euróról van itt szó. Aztán a koherenciát illetően az Európai Unióban vigyázni kell arra, hogy az Európai Beruházási Bank által finanszírozott projekteket hozzá kell igazítani az unió kijelölt politikai céljaihoz. És ha ez nem teljesül, ez a feltétel, ne kapjanak finanszírozást. Merci. Y a-t-il des observations? Köszönöm szépen. Vannak megjegyzések, észrevételek? Taran úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyorsan egy-két megjegyzéssel élnék a zöldek részéről. Természetesen üdvözöljük az Európai Stratégiai Beruházás Alap létrejöttét, de ezen kívül az Európai Beruházási Banktól azt kérjük, hogy bizonyosodjon meg arról, hogy ez kiegészítő jellegű, tehát a hagyományos tevékenységek ugyanúgy folytatnak, folytatódnak. Attól tartunk, hogy vannak olyan projektek, amelyek még normális körülmények között is nehezen finanszírozhatóak, és nem teljesítik a kiegészítő jelleg kritériumát. Ezért azt kérjük, hogy az EIB lépjen ki a, a, a hármas A mantrájából, vállaljon nagyobb kockázatot, és mindemellett azt kérem kollégáktól, hogy a kritériumoknak való megfelelőséget éberen kövessük nyomon. Természetesen sosem felesleges megemlíteni, megismételni azt, hogy az Európa, Európai Beruházási Bank eddig nem volt valami átlátható, sőt azt kell mondanom, hogy inkább homályosan működő intézmény volt, tehát nagyon is oda kell figyelnünk, jobban oda kell figyelnünk arra, hogy ezek a hölgyek és urak hogyan, hogyan kezelik a pénzforrásokat. És végül, ami a megvalósítás felügyeletének feladatát illeti, a félidős áttekintését az EIB tevékenységének. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy további 3 milliárd euróról beszélünk, és meg kell erősíteni kötelezettségvállalásunkat, miszerint az első projekt teljesítési jelentést figyelemmel kell, kell követnünk. Ez a 2014-20-as időszakra vonatkozó külső kölcsönzési tevékenységekkel kapcsolatos. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönettel tartozom a véleményért az előadónak, amely nagymértékben tükrözi a politikai frakciónk véleményét. Természetesen az Európai Stratégiai Beruházási Alap életbe lépése után az EIB szerepe megerősödik, és ez nagyon jól működik, nagyon jól megmutatkozik a, a véleményben. Három gondolatot szeretnék megemlíteni, ezek nem ellentmondásosak, tehát megfelelnek abban, ami a jelentésben szerepel, de esetleg hasznos lehet. Először is a KKV finanszírozása és ebben az EIB szerepe. A KKV-k még mindig kkv számára még mindig nehéz a megfelelő finanszírozáshoz való hozzáférés, és természetesen az Európai Beruházási Bank a megoldás része lehet, hasznos szerepet vállalhat ebben, és azt hiszem, hogy ösztönöznünk kell az EIB-t arra, hogy megerősítsék azon pénzügyi eszközöket, amelyek konkrétan a KKV-kat érintik. Második megjegyzést, az EIB külső mandátuma mind a keleti, mind pedig a déli ö, szomszédos országokat illetően. Ugye azt látjuk, hogy nagy a kihívás, mind keleten, Ukrajna tekintetében, mind pedig délen. Hogyha meg akarjuk akadályozni a menekült áramlatot, akkor a származási országban a körülményeket kell javítanunk, és azt hiszem, hogy az EIB nagy szerepet vállalhat az infrastruktúra és a szociális infrastruktúra javításában beruházásokra van szükség a városi területeken, az egészségügy területén, az oktatás területén. Ez azt jelenti, hogy az életkörülményeket kell javítani ezen származási országokban, és ebben hasznos szerepet vállalhat az EIB. Harmadik megjegyzésem még mindig jelentős földrajzi eltérések vannak az Európai Uniós tagállamok között, ami az EIB forrásokhoz való hozzáférést illeti. Szorosabb figyelemmel kell követnünk azt, hogy az ágazati és földrajzi eltéréseket hogyan lehet elkerülni, illetve enyhíteni, gondolok itt a különböző allokációkra is, és a párti módosítók pontosan ebbe az irányba mutatnak, tehát nem ellentétések a jelentése, inkább kiegészítik azt. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen, úgy látom, hogy mások nem kérnek szót, ezért szeretném elmondani, hogy November 23-a 17 óra a módosítók benyújtásának határideje. December 10-én szavaz a szakbizottság, és a KONT szakbizottság január 28-án szavaz, és az egész jelentés márciusban kerül majd a plenárisra. Most pedig megadom a szót Janusz Lewandowski jelentéstevőnek, illetve Gerard Döpré jelentéstevőnek. ami a nemzeti bevételek, illetve a hozzáadott érték kérdésével foglalkozik. Des ressources et des besoins de trésorerie. Qui parle en premier? Monsieur... Először Lewandowski úr. Congratulations to you and everybody. Köszönöm, és gratulálok mindenkinek, aki ezt a 2016-os költségvetési csodát elérték különleges körülmények között. Amit Gerard az előbb mondott, az egy nagyon technikai jellegű módosító saját erőforrásokról. Ezt 2016-tól végre kell hajtani, de retroaktíve 2014. január 1-től is. Ennek a módosítónak az a célja, hogy automatikusabbá váljon a rendszer, ne politikai megfontolások vezéreljék, és mi ezt támogatjuk. Mivel 2014-ben hatalmas kiigazítás történt, ezért kicsit módosítani kellett ezt a módosítót, de ezt támogatjuk támogatjuk azt is, hogy a lemaradásokat, a kifizetési lemaradásokat orvosoljuk az európai költségvetésben ezen kívül. Az úgynevezett negatív kamatok ne hassanak ki a költségvetésre. Az egyetlen valós tartalmú módosító az az, hogy a bizottság ne csak a tanácsnak jelentsen, hanem a parlamentnek is. Úgyhogy az én benyomásom az, hogy ez nagyon technikai, ez, és hát azt mondom, támogassuk. Monsieur Depré. Köszönöm, Depré úr. Csak nagyon röviden, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek kiváló barátom és kollégám Lewandowski úr szavaival, ezért annyit mondanék csak el, hogy alapvetően Az Európai Parlament, illetve számövőszék konzultációt követően meghozott tanácsi rendeletről van itt szó. Teljesen támogatandónak tartom ezt a javasolt a javasolt módosítás mellett. Jó, úgy látom, hogy ezt senki nem ellenzi. December 3-án fogunk itt a szakbizottságban szavazni, és a második decemberi plenárison fog a plenáris szavazni erről így. Lássuk, mi következik. Most jön a meghallgatás. A magas szintű munkacsoportban ülő tanult kollégáinkat fogjuk meghallgatni, Ugyanakkor ez egy zárt ülés, ezért kérem a többi intézmény képviselőjét és mindazokat, akiknek nincs itt keresni valójuk,